Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle persönlich... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, minnyájukat együtt, és egyenként is minnyájukat üdvözlöm. Látom, hogy hatalmas számban vannak jelen a kollégák, és hát már alig tudtak beengedni embereket, mert már alig volt üres szék a teremben, és ezért rengeteg hallgatóságunk van. Minden esetre a következő témánk a 2008-as versenypolitikával foglalkozik, Bütikhofer kollégáé a szó. Köszönöm szépen elnök úr, és remélem, hogy azok, akik talán nincsenek is most itt testileg jelen ezen a megbeszélésen, legalábbis lélekben támogatnak bennünket. Minden esetre Sophie Infeld az ALDE frakciótól a jelentéstevő ebben a témában, és én nekem pedig az a szerencse jutott, hogy javaslatokat tesz- tehetek egy ilyen véleményről, és én hét pontot soroltam föl, amelyek véleményem szerint megérdemelnék azt, hogy megemlítsük őket egy ilyen véleménybe, állásfoglalásba, és azt gondolom, hogy talán, ha nem tűnik banálisnak, de mindenképpen üdvözöljük ezt a jelentést, mert hiszen ez egy kulcsfontosságú fejezet, támogatja a fogyasztói kartelek, tehát a fogyasztók ellen működő kartelek létezését, mert hát ez egészen nyilvánvaló, hogy az ilyen árkartelek a fogyasztókat megkárosítják, és ezért is nagyon fontos ezt, hogy üdvözöljük magát, azt, hogy egy ilyenre egyáltalán sor került kihangsúlyozni. Másodszor pedig azért kihangsúlyozom, hogy abból indultam ki, hogy amikor még írtam ezt az állásfoglalást, akkor a COP15 még egész más eredményekre vezethetett volna, és én abból indultam ki, de minden esetre fontos ezért feltenni azt a kérdést is, hogy milyen kihatásai vannak egy ilyen nemzetközi szinten hozott megállapodásnak a versenyképességre. Harmadszor pedig javasolni szeretném, hogy a bizottságot kérjük meg arra, hogy a következő versenyképességi beszámolóra a KKV-kről és a versenyről, mint olyanról vegyen fel egy súlyponti fejezetet. Mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű eszköz lenne arra, hogy azért egy jelzésértékű dolgot adjunk kifelé, kommunikáljuk azt, hogy ez a verseny során néha kis és közepes vállalatok számára ez a versenyképességi fejezet rendkívül fontos és nagy szerepet játszik. Ezzel is támogathatnánk a KKV-ket. Negyedszerre az én szövegemben úgy hangzik, hogy felszólítja a bizottságot, hogy vizsgálja meg a gépjármű gyártás terén a különböző nemzeti támogató rendszerek hogyan torzítják a versenyt. Hát most ezt így fogalmazzuk meg minden esetre. Lényeg az, hogy azért ezt itt ez a kritikus hang nem egy kicsit itt azért előtérbe kerül, de minden esetre fontos, hogy a gyártók és a közvetlen beszámol, beszállítók, illetve az alvállalkozói beszállítók, ahogy én is hallottam, nagyon fontos az, hogy őrájuk figyeljünk, ügyeljünk. Ötödször az energiaszektorra kapcsolatban Németországban jelenleg folyik egy olyan eszmecsere, lehet, hogy más országokban is, amely arról szól, hogy esetlegesen az infrastruktúrából hiányzó beruházások akár a versenyképességet is már-már csökkenthetik, illetve a versenyképességi tényezőt csökkenthetik a hatodszorra a nemzeti közbeszerzési szabályokra is ügyelni kell, hiszen az eltérő nemzeti szabályozások is torzíthatják a versenyt valószínűleg. És egy második szempontot is említünk itt a hatos pontban, mégpedig, hogy a szociális és környezeti hatásokra való odafigyelés nagyon fontos, hiszen az innováció irányába mutathatnának e, ezek a, ezeknek a hatásoknak a figyelembevétele. A hetes pontban pedig véleményem szerint nagyon fontos, hogy a bizottság e, igyekezete ellenére a távközlésben még mindig nem érvényesül a verseny, és e, ezért nagyon fontos lenne néhány megfogalmazást itt alkalmazni, hogy Reméljük, hogy az új koordinációs szervezet, testület, a berek talán hozzájárul majd ahhoz, hogy ez a verseny helyzet, ez azért kialakuljon. Én egyébként kommunikáció kész voltam, és nyilvánvalóan várom a további megjegyzéseket, és nagyon szívesen veszem azt, hogyha a további együttműködésben együttműködnek velem. Én Infeld asszonynal is beszéltem erről a témáról, és Sofia Infeld asszony azt mondta, hogy üdvözli a mi bizottságunk részéről érkező állásfoglalást. Valcsitis úr jelentkezett szóra, megadom neki szót. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a kollégának a véleményéhez nagyon kimerítő ez a dokumentum, és szerettem volna megköszönni az ő munkáját és együttműködését is, ugyanis a javaslatainkat a szövegbe beépítette. Lenne néhány megjegyzésem, amikről mindenképpen kellene a jövő szempontjából beszélnünk. Az egyik a versenypolitika és az energiabiztonság, illetve az energiaügyi belső piac. Ezzel kapcsolatban igazából még bizonyos régiókban, például a Baltikumban egyáltalán nem működik a közös energiarendszer, hiszen a Baltikum az energiaellátás szempontjából elszigetelt Európa többi részéről, és ezért többet is fizetünk az energiáért, mint Európa más térségei. Úgyhogy az infrastruktúrát csak úgy tudjuk biztosítani, hogyha hatékony piacokat hozunk létre. Úgyhogy fontos az, hogy időben megvalósítsák ezeket a projekteket, és a bizottság ne, tehát hogy ne legyenek késlekedések. Ami pedig az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot illeti, ez ugye Európa célja, hogy egy ilyen gazdaságot megalakítson. Szerintem ezt a célt mindenképpen csak támogathatjuk, és ehhez tiszta közlekedésre van szükség, és, közleked, és a közlekedésnek környezetbaráttá kell válnia. Ugyanakkor nagyon fontos hogy az Európai Bizottság végig gondolja azt is, hogy a tagállamok hogyan intézik közbeszerzési eljárásaikat, mert a bizottságnak és a főként a versenyügyi hatóságnak igenis is van ráhatása a tagállamokban történő közbeszerzési eljárásokra, azonos európai szintű közbeszerzési jogszabályokra van szükség, ezt a bizottságnak kellene javasolnia, ugyanis ebben az esetben a bizottság tényleg az átláthatóságot biztosítaná. Köszönöm. Danke sehr. Gibt es eine Wortmeldung? Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a bizottság kívánna hozzászólni. Igen, látom Weber úrul itt, az előbb nem vettem észre. Euh, Csak nagyon röviden. Én is szeretném megköszönni kollégánknak a munkáját, Bütikofer úrnak. Engem különösen érdekel, az, hogy a szerződésekbe, illetve a pályázati felhívásokba olyan kritériumokat építsünk be, amelyek szociális és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesznek, és ezzel igazából a versenyszabályok is, vagy hát a versenyhelyzet is megváltozna. És talán maga az egész közbeszerzési eljárás lényege változna ezzel. Nem szabad, hogy a konkurenciát dicsőítsük, illetve a versenyt dicsőítsük, ez egy egyébként hasznos, de csak eszköz, nem mindig hasznos, de van, amikor az. Azért vannak olyan esetek, amelyekben például Franciaország azt tapasztalta, hogy a túlzott versenyszellem meggátolta azt, hogy európai szintű cégek jöjjenek létre. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy ebben a mai világban európai nagy szolgáltatókra van szükség, de lehet, hogy ez ugye nem versenyképes, vagy a versenyszellemnek nem felel meg. A roaming esetében például ez nagyon hasznos volt, de ugyanakkor azért nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az európai cégek ipari potenciáját kell emelni, növelni, és ilyen szempontból ezt is figyelembe kell néha venni. Danke sehr. Die Kommission. Köszönöm szépen. Kérem a bizottság szót. Thank you very much. Uh, yes, I feel... Köszönöm szépen. Először is üdvözöljük, üdvözöljük ezt a e, véleményt, véleménytervezetet. Kiváló véleménytervezetről van szó, nagyon átfogó, és segít nekünk a jövőbeni munkánkban. Azt is e, tudomásul vesszük, hogy e, a jelentéstevőnek a speciális prioritásait figyelembe vette, és, és mi is figyelembe vesszük a jelentéstevő kéréseit, és a KKV-kra fogunk koncentrálni a jövőben. Azt hiszem, hogy a KKV-k versenyképességének a növek, növelése a lépéseink és az intézkedéseink homlokterében van. És szeretnénk itt a parlamentnek megfelelni, ami a többi a többi elemet illeti, ezeket, vagy a többi megjegyzést illeti, ezeket tudomásul vettük, lejegyeztük, és próbálunk ezekre reagálni a következő jelentésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök Bütikófer úr. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. Ne kell állapítanom, azután, amit Weber kollega elmondott, hogy hát nem gondoltam volna, hogy megkritizálnak, miután e, himnuszokat, dics himnuszokat zengek a versenyről. Kérem szépen, hogy ezt a hazámban is e, majd terjesszék el ezt a kritikát. E, szeretném elmondani Weber úrnak, hogy e, én egyáltalán nem vagyok azon a véleményen, és itt osztom az ő szándékát, nem vagyok azon a véleményen, hogy dicsimnuszokat kell zengeni a versenyről. A piacoknak rendre van szükségük, rendet kell teremteni, és a rend nélkül nem működhet a piacgazdaság sem az az illúzió, hogy a piacok maguk kialakítják a rendet, ezt az illúziót én nem osztom meg kell néznünk, hogy milyen rendnek felel meg egy piac, és az információk, elég információnk van-e arról, hogy milyen helyzetben van a piac, és mennyiben valósul meg a rend ezen a piacon. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Február helyig lehet benyújtani a módosító határozatokat, és angol nyelven kérjük a módosító javaslatokat, mert rövid eljárást választottunk. A következő a jelentés a bizottságnak az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról szóló zöld könyvéről, Giles Chichester a jelentéstevő. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! kollégánk Kutyérez asszony sőt, a korábbi kollégám, amikor még másik frakcióban ültem. Nos, ő megkért arra, hogy az ő témáját vegyük előre, mert, és megígérte, hogy gyorsan tudjuk ezt le, gyorsan tudjuk ezt a témát le megtárgyalni, úgyhogy neki adnám meg a szót. Elnök, jó, semmi kifogásom ellene, hogyha önök rend, rend egyetértenek ezzel, akkor az NCO úr következik. Köszönöm szépen. Az ITRE szakbizottság ezzel az európai jelent, szintű jelentéssel foglalkozik. Először is szeretném azt világosá tenni, hogy különböző fordítások láttak napvilágot, és ezek különböző tartalommal rendelkeznek, úgyhogy ez problematikus. Nos, hát az európai szintű projekt egy online projekt kell, hogy legyen, és nem portál rendszerrel kell, hogy működjön, ugyanis így igazából csak bizonyos könyváruházak reklámoldalává válik ez, és azért ne felejtsük el, hogy itt közpénzekből finanszírozott projektről van szó, amelynek az lenne a célja, hogy az európai kultúrához való hozzáférést biztosítsuk. Nem tudunk bizonyosságokkal élni, főként azzal kapcsolatban, hogy a már nem nyomtatásban lévő művek ingyenesen hozzáférhetőek lesznek-e vagy sem. Aztán másik kérdés a digitális információ, amely a szervereken található, és lehet, hogy a szerverek működtetői díjakat fognak szedni az ott tárolt tartalmakért. Az Európeana program szempontjából szükség van egy bizottságra, amely az Európai Bizottság égisze alatt működne, és egyfajta biztonságos, biztos standard módszerre van szükség annak érdekében, hogy a szerzői jogokat biztosítani tudjuk. Fontos lenne tehát a digitális tartalmak hoz ezt biztosítani, hiszen itt az Európeánál sokkal nagyobb adatbázis, mint egy online könyvtár, hiszen itt igazából egy minőségi információhoz való hozzáférésről beszélünk. Ennek a projektnek az európai polgárok érdekét kell, hogy szem előtt tartsa ez a, ez a projekt. Nagyon fontos az, hogy a projekt szempontjából a felelősségi köröket világosan szétválasszuk, és fontos az, hogy jól megszervezzük a digitális információs forrásokat. Nagyon fontos az is, hogy a projektet egységesen kezeljük, ez az Európai Bizottság feladata kellene, hogy legyen. És ilyen értelemben az is szükséges, hogy az Európai Bizottság egy tanulmányt készítessen arról, hogy nemzeti, illetve európai ügynökségeket felállítana-e, vagy hát ezzel kapcsolatban egy elemzést végezne a digitális tartalmak megvalósításáért, és annak érdekében, hogy a szerzők valóban megkapják a szerzői jogdíjakat. Az összes tagállam, Hollandia kivételével, köteles az összes kiadott, valaha kiadott példányt megőrizni. Most, hogyha ez kötelező érvényűvé válik európai szinten, a digitális tartalmakért is, akkor az információ sokkal gyorsabban tudna forogni, és ráadásul ez olcsóbb megoldás is lenne. És ez egyébként új források, új tartalmak hozzáadását is eredményezni, és hamarabb hozzáférhetővé válna az európai polgárok számára. Az Európeana olyan feltételek mellett kell, hogy működjön, amely elfogadható az európai polgárok számára is, az információkhoz, a kulturális információkhoz ingyenesen kell lenne hozzá juttatni a kutatókat, a tanárokat, illetve a diákokat, és ez prioritást kell, hogy élvezzen az európai kultúra szempontjából. Ezeknek a kategóriáknak tehát ingyenességet kellene adni az tartalmakhoz való hozzáférés területén. Egyébként a tartalmakat a bizottság által kijelölt ügynökség kellene, hogy felügyelje, felügyelje és talán az egyik megoldás az lenne, hogy ezen kategóriák számára internetes számlákat lehetne nyitni, amely, nem, amely olyan felhasználást eredményezne, hogy az interneten keresztül lehetne ezeket az adatokat kikérni, azonban letölteni nem. Aztán egy másik probléma jelenleg az az, hogy a jogi keret nem eléggé világos, és így a könyvtárak nem tudják, hogy a digitális, tehát a digitalizáció terén milyen jogszabályoknak kell, hogy megfeleljenek. Más szervezetek vagy intézményekkel való együttműködés is fontos lenne, mindenféle együttműködési szerződések alapján, ugyanis ma gyakran azt se lehet világosan látni, hogy kié az adott szerzői jog, kié, kinek kell befolyjon a jogdíj, és gyakran akik a leginkább ismerik a helyzetet, főként a nagy, nagyértékű régi művek tekintetében, azok pont a könyvtárosok. Az Európeána projekt jelenleg béta szinten van, az emberek nem is ismerik, az európai polgárok nem ismerik. Amikor teljesen működőképessé válik, és nyilvánosság, nyilvánossá, akkor kommunikációs kampányokat kellene majd folytatni erről a projektről, ugyanis egy közszolgáltatás csak akkor hasznos, hogyha azt ismerik, és hogyha a polgárok fel tudják használni. Hogyha a Google Books-ot jobban használják, és, és ez ismertebb, akkor semmi értelme nem lesz ennek a projektnek, és akkor egyébként csak kidobott pénz lesz. Az Európéána az Európai Unió számára csak akkor képvisel hozzáadott értéket, hogyha valóban az európai kultúra központi öm, szerverévé válik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Gutierrez Cortérez asszony következik. Köszönöm szépen. A legutóbbi spanyol elnökség alatt is beszéltünk már erről a kérdésről, és a kulturális bizottságban ültem akkor éppen, és ott azt mondtuk, hogy Tulajdonképpen szubszidiaritási kérdésről van szó. De az EU nem igazán intelligens, néha olyan dolgokba fog, amelyekben nem kellene, máskor meg tétlen marad bizonyos kérdésekben. Az Európeánál alapjában véve jó projekt, csak rosszul rakták össze. A kollégák részben már utaltak arra, hogy hol szűk a cipő, hol vannak a nehézségek. Az Európa a lényege az, hogy legyen egy online könyvtári adatbázis, és az összes európai könyvtár férjen ehhez hozzá. Ez azt jelenti, hogy jó és minőségi koordinációra van szükség annak érdekében, hogy az egyes országok valóban ezeket az információkat rendelk- a rendelkezésére bocsássának az, e, bocsássák az Európeána adatbázisnak. Én nem igazán támogatom az egy ország, egy intézmény rendszert. Én már voltam autonóm régióban vezető, úgyhogy tudom, hogy ez nem igazán segít, hogyha további szinteket határozunk meg, és szétaprózzuk a feladatokat. Kell egy fej, egy központ, amelyben minden összefolyik, minden szál összefut. Ez azonban itt még nem annyira világos, és ezért nagy nehézségek vannak, például a kutatás területén pénzt fizetünk annak érdekében, hogy szaklapokat osszanak szét, szaklapokat tudjanak kiadni, és a szerzőknek meg ugye fizetniük kell ugyanezekért a szaklapokért, hogy a saját cikkeiket elolvassák. Hát ez azért nem működik, úgyhogy az Európeánának minőségileg jobb szolgáltatást kell nyújtania, úgy, ahogy ez itt most meghatározásra került, ezek tényleg filéres összegek, és így az Európeának könyvtárat nem fogjuk tudni lábra állítani. Teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott. A legnagyobb probléma az én tapasztalatom szerint is, amit úgy foglalhatunk össze, hogy minden mesternek megvan a könyve, ez egy spanyol közmondás, és ez tulajdonképpen ez a katalógus rendszer rendkívül visszafogott rendszer, és rendkívül visszafogottan alkalmazzák és használják ezt a rendszert. De az interneten lehet a PDF rendszert is használni. A TIFF vagy a GPC formátumokat használják mostanában leginkább. Minden esetre internetes, az internet lehetőségeit ki kell használni, mindenki elvégzi a maga feladatát, és emellett pedig itt van a rendelkezésünkre áll a technológia is, ugye. Nem kellene jogrendszert létrehozni, természetesen lehet valamilyen vezető intézményt létrehozni, de egyébként nehézségek merülnek fel kultúra, koordináció területén, hát ez eddig Németországban, Spanyolországban folyt, a régi Európában rengeteg projekt létezett. A szubszidiaritást valahogy attraktívvá kell tenni. Amit a kollega mondott, az igaz. ezt a könyvtárat nem szabad megfékezni. E, ilyen dolgokra is szükség van. E, vannak, nagyon sok fiatal van, akiknek nincsen semmilyen e, alapképzése, képzettsége, hogyha a gyerekek és a fiatalok naphozta csak az interneten lógnak, akkor jó lenne legalább feltölteni valami érdekes tartalommal az internetet. Véleményem szerint, főleg az Európeána területén, meg kellene próbálnunk erősíteni a, ennek a rendszernek a, a fejét, a központját, kevés pénzzel jobb koordinációs feladatot elvégezni, közös nyelveket használni, kompatibilitást megvalósítani, kevés szabályozás mellett hagyni működni ezt. Nem térnék ki a szellemi tulajdon kérdésére. Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, nem kellene megpróbálnunk itt ebbe e, belemennünk. Na, köszönöm, Bütikó, Bütikófer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is gratulálni Enciu úrnak, és szeretnék köszönetet mondani neki. Azt gondolom, hogy két súlypont van itt, amelyekre ő is kitér. Az egyik a szabad hozzáférés kérdése, a másik pedig, ahogy ezt a kollega is hangsúlyozta, annak szükségessége, hogy hogy elérjük azt, hogy legyen az Európeána, létezzen, és sokat tegyünk érte azért, tegyünk azért is, hogy az emberek tudjanak erről, mert hiába van Európeána, hogyha senki nem tud róla és nem használja, úgyhogy ezt az aspektust erősítenem, erősíteném. Egyébként néhány dolgot azért említenék. Az egyik nehézség az Európeána esetében a különböző tagáll, az, hogy a különböző tagállamok nagyon, nagyon különböző intenzitással vesznek részt ebben. Főleg Franciaország és Németország azok az országok, amelyek erősebben, nagyobb mértékben hozzájárultak ennek a sikeréhez. Ez a projekt Európa kulturális sokszínűségét szeretné védeni, úgyhogy jó lenne, hogyha kiegyensúlyozottabb lenne a részvétel. Másodszor számos jogi nehézségünk van Például, amíg copyright védelem alatt álló anyagok beszerzésénél. Nem szeretnénk itt a vákumban mm, mm, tevékenykedni. Vannak bizonyos művek, amelyeknél nagyon, amelyek úgymond árván maradt művek, nagyon nehéz megtalálni a jogtulajdonost. Harmadszor nagyon fontos ennek a projektnek a fenntarthatóságának a garantálása, a finanszírozás biztosítása. Köszönöm még egyszer a munkáját, és köszönöm a súlypontokat, amelyeket meghatározott. Elnök, kérdezem, hogy a bizottság részéről ki szeretne hozzászólni? Forman úr, tessék. Yeah, thank you, chair. Uh... Köszönöm szépen. Az Európeána az, az európai kulturális intézetek közötti együttműködés eddig példanélküli a uh, példája. Egyébként ez még egy folyamatban lévő mű, igazából prototípus időszakban vagyunk. 6 millió digitális tartalomról beszélünk, nem csak könyvek, hanem uh, archív dokumentumok, uh, fényképek, audiovizuális és zenei tartalmak egyaránt szerepelnek benne. A célja a politikánknak az az, hogy 10 millió legyen a tartalom, 10 milliós tartalommal rendelkezzen 2010-re, és az igazi ánát ekkor be is lehetne indítani útjára, mert most egy kísérleti fázisban van. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet, és nagyon érdekes témák esnek ezekről esik itt szó, közös standardekre van szükség a digitalizáció területén, azután, a, hogy hogyan fogjuk megszervezni a tartalmak tárolását, és végül, hogy mit lehet tenni a célok érdekében európai szinten. Aztán nagyon fontos még az is, hogy az európeána hogyan le, válhatna ismertebbé a széles közvélemény előtt. Az európeána egyelőre nem reklámozta magát, hiszen ez a szolgáltatás még csak prototípusában létezik. Tehát vannak nagyon érdekes javaslatok, és néhány óvatosságra intő szót is mondanék. Az Európeána decentralizált szervezet, és a tartalmak igazából a kulturális szervezeteknél, intézeteknél maradnak. Az Európeána csak egyfajta szinergiát használ ki és közé teszi egy közös formában ezeket a tartalmakat. A javaslatot sokkal központosítottabb formában olvashatjuk. Ez annyit jelent, hogy igazából egy teljesen új megközelítésre van szükség, és eddig soha ilyen jellegű döntés nem történt, a 2007-es parlamenti állásfoglalás se ilyen irányba mutat, és a tanács vonatkozó döntése sem ezt célozza. A kultúrához való ingyenes hozzáféréssel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy a kulturális hozzáférés valóban ingyenes, jó néhány millió tartalommal kapcsolatban. De azért ez egy elég bonyolult kérdés, hiszen figyelembe kell venni a szerzői jogdíjra jogosultak körét is, és főként a az írott tartalmakkal kapcsolatban, tehát a régi tartalmakkal kapcsolatban a könyvtárakon keresztül lehetne ezt megoldani, az újabb tartalmaknál pedig az Európeána dönthetne arról, hogy hol tudják megvásárolni ezeket a tartalmakat a felhasználók. Aztán az Európai Bizottság megvizsgálta azt is, hogy a szerzőjogok hogyan is viszonyulnak ehhez a projekthez, és ami a kormányzást illeti, Mi azt szeretnénk, hogy a tagállamokkal együtt és az Európai Állam csoportjával együtt a decentralizált megoldást mozdítsuk elő. Köszönöm szépen, és önök is tudják, hogy ez egy gyorsított eljárás lesz, tisztelt kollégák, de a kulturális bizottságnához meg kell, hogy érkezzen ideje korán ez a dosszié, éppen ezért ideje korán eldöntöttük, hogy február 4-én fogunk szavazni, és a módosító indítványokat pedig csak angol nyelven lehet benyújtani, és akkor abból indulok, hogy ezt így fogjuk lefolytatni. Szívből köszönöm, és jövő héten folytatjuk. Akkor most a 30-as pontot konferálom be, és ez pedig a jelentés a bizottságnak az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról szóló zöld könyvéről, és Csicseszteri a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hittem, hogy megúszom, de úgy látszik mégsem. Biohulladék. Ez egy zöld könyv a bizottság részéről, amely már 2008-ban született. <clears throat> És ez meghatározza, a, tehát a bio lebomol, bio módon lebomló háztartási hulladékok a kis üzletek, lakossági üzletek és növényfeldolgozó üzemek, valamint éttermek lebomló hulladéka. Ez a nagyjából a meghatározása a bio hulladéknak, és az Európai Uniós területe, Európai Unió területe, területén 76,5 és 102 millió tonna körül van évente, tehát nem igazán pontos ez az adat. És itt ebben tehát benne van egyrészt a parkok, közparkok hulladéka, illetve a konyhai hulladék. A biohulladék kezelése is témája ennek a jelentésnek, és a jelenlegi kezelési módok merülnek föl, a külön gyűjtés, a szétválasztás, ezt ugye tudjuk, otthonról ismerjük, szét kell választanunk a hulladékokat különböző színű zsákokba, és hát néha elég nagy fejtörést okoz, hogy valóban jó helyre tettük-e a szemetet. Aztán emellett van a az, az hulladékégetés, egyesek azt gondolják, hogy ez jó dolog, már, hogyha ebből energiát lehet, energiát lehet termelni, aztán a biológiai kezelés, aztán <clears throat> ebben benne van a komposztálás, ezt én ismerem, hiszen nálunk otthon a, a konyhai hulladékot komposztáljuk. Ez gyakorlatilag szépen lassan lebomlik, <clears throat> és aztán ezt vissza lehet juttatni a talajba. Aztán a talajfeltöltés is létezik, az is egy módszer, de ez nem annyira e, jó módszer, úgyhogy ezt e, félre is tehetjük és aztán van még egy módszer, amelyel egy konténerbe lehet helyezni a bio üzemanyagot, illetve a bio hulladékot, és bizonyos vegyi vegyi folyamatnak köszönhetően vegyi anyag hozzáadásával ebből gáz keletkezik, ami hát megint csak egy érdekes folyamat. Na most térjünk vissza a különböző tagállamok, a tagállamok közötti különbségekre. Három különböző megközelítést van itt a tagállamokban, tehát az égetés, <clears throat> egyes országok eltérnek a talajfeltöltéstől, a, a az égetés felé, a, a szétválasztás és az újrafelhasználás hatalmas költségekkel jár. Látom azonban, hogy az Egyesült Királyság nem szerepel azon a listán, amelyek ezt a módszert alkalmazzák, és aztán vannak olyan országok, amelyek gyakorlatilag a talajfeltöltést választják, tehát ezzel, az, ezzel a hulladékkal feltöltik, a talaj gyakorlatilag elássák ezt. Egyetlen ország sem szerepel ezen a listán, de én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ország van, amelyik így szabadul meg a hulladéktól. A, az az aspektus, ami nagyon fontos számunkra, és mindig nagyon hasznos az, a Környezetvédelmi Szakbizottsággal is megosztani a tudományunkat, Nos, itt nagyon érdekes tehát az energia. Az energia kérdése, hogyan lehet energiát termelni hulladékból. Gyakorlatilag erre kellene koncentrálni a véleményünkben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentést készített, de mely szerint a bioenergia potenciája a háztartási hulladékból évente 20 millió tonna olajnak felelhet meg, és ez az összes, 2020-ra az összes megújuló energiaforrás 7%-át teheti ki. Úgyhogy egy eléggé komoly energiaforrásról van itt szó, és egy olyan dologról, amelyet érdemes lenne bátorítani. És azt hiszem, hogy ezzel két legyet lehet ütni egy csapásra, megszabadulunk a, a hulladéktól, és energiát termelünk. Az Európai Bizottság a zöld könyvében kérdéseket tesz fel, különböző aspektusokra vonatkozó kérdéseket, nyolc kérdés van ebben, ebben csak egyre tud, várják a mi válaszunkat, ez az energia termelés, azt hiszem, hogy erre kellene koncentrálni a figyelmünket, és most a kollégáimhoz fordulok, és kérem őket, hogy, hogy vegyenek részt a vitában. Elkészít, elkezdtem elkészíteni a véleménytervezetet, az ütemterv szerint még azonban van időm arra, hogy más javaslatokat ebbe fölvegyek, és nagyon hálás lennék a kollégáknak, hogyha e, ezzel kapcsolatban elmondanák a véleményüket, amennyiben barátságosak és kedvesek és udvariasak, miközben ezt megteszik. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Elnök, köszönöm, hol a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Én is barátságos leszek, és nagyon öm, barátságos. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ebben a mostani fázisban egyetértek önnel, valóban a hulladékból származó energia valóban olyan kérdés, amelyre oda kellene jobban figyelnünk, összpontosítanunk kellene erre. Azt hiszem, hogy a bizottság erre kellőképpen oda is figyel, hiszen a biogáz termelés és a helyi szemét gyűjtés során felszabaduló gázok felhasználása valóban nagy lehetőséget rejt. Jó néhány olyan technológiát fejlesztenek most ki éppen a tudósok, amelyek tovább növelik a lehetőségét annak, hogy a hulladékot energiacélokra fel lehessen használni. amikor a megújuló energiaforrásokról vitáztunk az irányelv kapcsán, akkor már egy kicsikét meglegyintett bennünket ennek a szele. Hiszen itt egész új generációs energiaellátást lehetne kialakítani a hulladékból származó, vagy ebből felszabaduló biogázok segítségével. És ezt az egész egész folyamat, amely az etanolt második generációs etanol felszabadulását célozza, nem csak a biogázokat, szintén nagyon érdekes, azonban ezt a pontot definiálni kellene, az, hogy mit jelent az anaerobic processing, ami csak a biogázzal foglalkozik, és nem foglalkozik azzal az óriási potenciállal, amelyet a bioetanol jelenthetne. Jó lenne, hogyha ezt is figyelembe venné a véleménytervezet megírásakor. Köszönöm szépen, Jordán Cizajlaszon következik. Hvala lépa, in hvala našemu poročevalcu za... Köszönöm szépen arra van szükség, hogy olyan világos képet kapjunk, amit most meg is kaptunk. Úgyhogy egyetértek azzal, hogy a, az Envi által írott jelentés igaz és jó, de a mi jogalkotási szerepkörünk ebből a szempontból a következőket veti fel. Új üzleti lehetőségek, ezt mindenképpen a mi véleményünkben kellene kiaknázni. Nem csak az energiafelhasználása kapcsán, hanem az átalakítás, illetve az alapanyagok kapcsán is nagyon sok új ipari munkahely teremtődne. Nem csak, szlovéniai, nem csak szlovén probléma ez, hanem európai probléma. Az emberek ugyanis nem bíznak abban, hogy hulladék átalakítását végző építmények épüljenek azon a területen, ahol ők élnek. Éppen ezért meg kell világosan mondani az embereknek, hogy itt miről van szó, adatokkal alá kell támasztani. Itt nem csak egy vagy egy másik szemétégetőről beszélünk, hanem igazából szemétégetők, a hozzájuk kapcsolódó előnyök, ezekről mind beszélni kellene, tehát világosá kellene tenni az emberek számára, hogy mi egész egyszerűen csak annyit szeretnénk elérni, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg. Ezt a mi szakbizottságunknak kell kimondani a véleményében. Egyen, ezen kívül még azt is gondolom, hogy ki kellene mondani, hogy a biomassa szempontjából is fenntartható, a fenntarthatóság kritériumait meg kell szabnunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a biohulladékok kezelésével kapcsolatban világosabb szabályozást kell megalkotnunk. Ezen új kezdeményezések kapcsán nagyon oda kell figyelnünk, ugyanis a zöldkönyv célja, legalábbis az én értelmezésemben, az, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy milyen formában van szükség közösségi szintű döntésekre, és milyen fajta technológiákat alkalmazunk, az már inkább a helyi jellegzetességektől függ. Erre nagyon oda kell figyelnünk, nem szabad túlságosan mélyen beavatkoznunk a folyamatokba, ugyanis a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Danke für den Hinweis. Herr Kollege, bitte. Köszönöm szépen ezt az utalást. Mészáros úr következik. Szeretnék hozzászólni az előttem szólókhoz. Kicsit szakmai szempontból, mivel én vegyészmérnök vagyok eredetileg, is biotechnológiával foglalkoztam 30 éven keresztül, többek között azzal is. Itt ebben a azt szerint, ahogy Csicseszter úr elmondta a, a jelentésében, ez egy olyan típusú hulladék, amelyből kizárólag, hogyha valóban egy jól szakmailag megalapozott ajánlást akarunk adni, kizárólag biogázt gyártására szabadna összpontosítanunk. Minden további más nem megfelelő, se technikailag, se anyagilag. Az egyetlen igazi jó megoldás a biogáz. Tehát az, amit előttem Mrs. Hall említett a a bioetanol, ezek az anyagok erre nem alkalmasak, tehát csak is a biogázban, a metán, a biometánban szabadna gondolkodnunk. Ez egy olyan folyamat, ahol a ülepítés után a megfelelő száraz anyagot még föl lehet használni, használni, ismételten trágyán, trágyaként el lehet használni, és a biogáz, mint olyan pedig szállítható, illetve további tisztítás után kezelhető, mint a, mint a földgáz. Igaz, hogy a, hűtő, a fűtő ereje nem olyan erős, ezért általában ennek a felhasználása lokálisan, szok, ö, ö, lokálisan oldódik meg, vagy lokálisan érdemes megoldani úgy, hogy például egy városrészt vagy egy, egy községet lehetne ezzel fűteni. Tehát erre nagyon sok irodalomban találnák nagyon sok sok utalást, én nagyon szívesen együttműködök ebben, hogyha lehet a Csiseszter úrral, és Svédországban létezik többek között ott is egy olyan üzem, amit úgy hogy Techniska Verken, és ebben, a, ebben ez a cég pedig ennek a gyártásának és a pontos folyamat, pontos leírásával és a megfelelő módszerekkel foglalkozik, úgyhogy valahogy ilyen módon kéne ezt, erre kéne orientálnunk véleményem szerint ezt a ajánlást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kérdezem, hogy a bizottság szeretne még hozzászólni. Nem? Chichester úr? Just a little, if I may, uh, Chairman. First of all, to thank my colleagues for the. Először is szeretném megköszönni a kollégák uh, hozzászólásait. Hát igen, vártam is azt, hogy uh, a felszólalások a technológiákra fognak vonatkozni, illetve arra, hogy milyen technológiákat ne zárjunk ki. És nagyon fontos az, hogy nyitva tartjuk a lehetőségeket és a diverzitást, a diversifikációt támogassuk, hiszen ez az ellátás biztonságának lényege. Itt persze versenyjogi szempontok is felmerülnek, úgyhogy ezért egy olyan bekezdést vezettem be az anyagba, amely a technikai megoldások széles körű skáláját lehetővé teszi, és ezzel a munkahelyteremtést és így tovább elősegíti. A diverzitással kapcsolatban felmerült kérdése, tehát ez lenne a válaszom. Egyetértek az ő általa felvetett kérdéssel, az a fenntarthatóság kritériumainak meghatározásával, de igazából nagyon érdekes az, hogy hogyan értelmezzük a biomasszát. Itt most biohulladékról beszélünk, ami más, mint a biomassa. A biomassa ugyanis az egy olyan anyag, amelyet mi magunk állítunk elő annak érdekében, hogy aztán üzemanyaggá vagy energiává alakítsuk, mint például az etanol. A hulladék, hát az hulladék, azt nem kell előállítani, az lesz magától is. Tehát itt két külön technológiáról van szó. Remélem, hogy ezen mostani vitánk alapján a következő alkalomra már egy konkrétabb szövegtervezettel állhatok elő, és reméljük, hogy nem fogunk túl sokat veszíteni, túl sok hulladékot előállítani ebben a folyamatban. Ähm, Köszönöm szépen. A következő pont a szellemi tulajdonjogok érvényesítése a belső piacon. Paul Rübig a jelentéstevő, de Jordan Szizlik kolléganő fogja őt képviselni, és ezért átadom neki a szót. Rubik. Köszönöm szépen. Paul Rubik sajnos nincs itt. Én fogom most itt képviselni őt, de azért nem százszázalékosan, mert nem vagyok benne biztos, hogy ami itt most elhangzik, az hozzá is el fog jutni. A Juri szakbizottságot szeretnénk felkérni, hogy a következő ajánlást fontolja meg. Először is európai szintű szellemi tulajdonjogra van szükség, és másodszorban egy belső piacot kell létrehozni a szellemi tulajdonok érvényesítése érdekében, és egy egységes nyelven kellene, illetve mindig egy azonos nyelven kellene a szellemi tulajdonjogot érvényesíteni. Azután azok a tartalmak, amelyek a szellemi tulajdonjog alá tartoznak, lehetővé kell tenni a különböző formátumok közötti konvertibilitást. Ezen kívül az IPR megőrzését azon keresztül kell és elősegíteni, hogy egy egyablakos rendszer, egy átlátható rendszer valósuljon meg európai szinten. Ezen kívül a jogok megsértőit, megsértőit kommunikációk Kedves kolléganő, megszakítja az elnök a hozzászólót. Arra kérik az ö, tolmácsok, hogy egy kicsit lassabban olvassa föl a szöveget. Again with the point number five. Az ötös ponttal kezdeném újra. Tehát effektív szankciókra van szükség a szerzőjogok megsértésével kapcsolatban, és meg kell azt akadályozni, hogy az ilyen jogokat megsértsék, Második pont a versenypolitika, valamint a kereskedelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Következő hatásvizsgálatra van szükség, ahol az lehetséges a szerzői jogok érvényesítése érdekében, főként a kis és középvállalkozások megvédése érdekében, és végül hozzá kell járulni az Európai Hamisítás ellenes Obszervatórium munkájához. Közös standard eljárásokra van szükség annak érdekében, hogy egymással összehasonlítható adatok szülessenek a tartalmakkal kapcsolatban. Köszönöm. Hm. Darf mich herzlich bedanken. Köszönöm szépen, és mivel hogy senki nincs itt, az árnyék jelentés tevő sincs, és egyik sem jelen, ezért ezzel lerövidítjük ezt az eljárásmódot, és senki sem jelentkezett hozzá, de a bizottság sem kívánt ezt hozzászólni, tehát ezzel ezt a napi rendi pontot akkor lezárt elfogadtuk, és akkor a 31-es pontot konferálom be, de nagyon egyszerű az egész kérdés, ugyanis a jelentéstevő nincsen jelen, tehát akkor gyakorlatilag e az egyéb egyébek alatt mást nem akartunk megbeszélni, és egyébként rendkívül sajnálom, azt tudják, hogy a következő ülést február 4-én tartjuk, és egyébként rettentően sajnálom, de ezt a mai ülésünket le kell, hogy zárjam. Jaj, nem, nem, Chichester kolléga úrnak még van egy nagyon fontos megjegyzés. Elnézést, még nem tudtam lezenni az ülés, úgyhogy még megadom a szót Chichester úr. Köszönöm szépen. Azért nem hagyhatom azt ki, hogy gratuláljak, hogy ennyire gyorsan le tudták zárni a napirendi pontokat, annak ellenére, hogy óriási nyomás, ugye, óriási nyomás nehezedett önökre, úgyhogy köszönöm.